Okay, good morning. I believe that we can... Jó reggelt kívánok, elkezdhetjük a munkát. Nem vagyunk sokan, de azért remélem, hogy legalábbis mi ilyen kitűnők vagyunk. Kedves kollégák, a lehetőségünk van arra, hogy több saját kezdeményezésű jelentést eh, kezdjünk el, kezdeményezünk, és ezért Tarand eh, kollega jelentésével foglalkozunk, akit ő kezdeményezett. A közös biztonság és védelem politika szerepe éghajlat okozta válságok és természeti katasztrófák esetén. A Környezetvédelmi Szakbizottság az illetékes, de a mi albizottságunk a biztonsági és védelempolitikai szempontokra koncentrál az éghajlat okozta válságok és természeti katasztrófák esetén. Erről egyébként a 2008. decemberi Európai Biztonsági Stratégia szól. Tarandúr, öné a szó, mutassa be kérem a megközelítését. Ah, now it works better when it's switched on. Um, indeed we may say that... Valóban azt mondhatjuk, hogy az éghajlatváltozás a környezetvédelmi szakbizottság hatáskörébe tartozik, de ugyanakkor úgy gondolom, hogy nem arról kell vitázni, hogy megtörténik-e az éghajlatváltozás vagy sem, hanem sokkal inkább arról beszélünk, hogy megtörténik az éghajlatváltozás, és az Európai Unió nem volt túl sikeres, hogy megkerülje, kikerülje ezt, tehát éppen ezért eh, helyes, hogy elkezdjük a tervezést, elővigyázatossági tervezést arról, hogy hogyan lehet az elkövetkező eseményekkel megbírkózni. A jelentésben jelentésemben azon globális példákkal kezdem, amelyek ismertek, a hurikánok, az áradások, föld terüle, a gletszerek eh, olvadása, és még sorolhatnám az aggasztó jelenségeket, nő a tengerek vízszintje. És sokkal inkább eh, az Európai Unió azon lehetőségeit szeretném megvizsgálni, amelyekkel rendelkezünk, amelyekkel a tagállamok is rendelkeznek, és azt vizsgálom meg, hogy ezeket a forrásokat, amennyiben léteznek és elegendők, hogyan lehet a legjobban arra kihasználni, hogy a humanitárius katasztrófák esetében fellépjünk, amelyek bizony sajnos szomorú ezt mondani, de előfordulhatnak bárhol, illetve amelyek az ivóvíz, az élelmiszer hiányát vonhatják maguk után, és ilyen módon súlyos migrációs hullámokat is kiválthatnak. Milyen kérdésekkel foglalkozik a jelentésem? Egyrészt, hogy mennyiben léteznek EU stratégiák, doktrínák és krízismenedzsment koncepciók, amelyek eh, kitekintenek az éghajlatváltozásból eredő klimatikus eh, katasztrófákra, válságokra. Illetve, hogy a nemzetközi kormányközi éghajlatváltozási panel, az ICC mennyiben ö, tekint előre ezekre a kérdésekre, és mennyiben sikerül ö, a nyomon követő döntéseket is meghozni. Ez volt hát az első kérdésem. Második kérdésem. Mennyiben léteznek az Európai Uniós civil és katonai, illetve kettős felhasználású ö, technológiák, vagy mondjuk úgy technikák, amelyeknek segítségével előre lehet látni az esetleges eseményeket, illetve hosszú távú tervezést lehet végrehajtani, és megfelelő módszertant lehet kidolgozni. Harmadsorban, mennyiben létezik megfelelő együttműködés a tanács, a bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat között, mind konceptuális, mind pedig készen, a készenlétet vizsgáló szinten. Ez idáig azzal foglalkoztam, hogy mi történik a különböző és bonyol, a bonyolult intézményi architektúránk különböző szegleteiben, és úgy tűnik, hogy létezik lehetőség arra, hogy meghatározzuk az átfogó EU megközelítést, amely egyéb iránt ennek a jelentésnek a pozitív feladata is lesz. No, mi is szerepel még itt a listámon? In, in a way I would like also to underline that uh... Voltak éppen azt szeretném kihangsúlyozni, hogy az éghajlatváltozás által létrehozott, uh, vagy uh, innen származó veszélyek, amelyek a meglévő konfliktusos régiók uh, további konfliktusait okozhatják, Észak-Afrikára, Szahel régióra gondolok. Csak a példának okáért, és egy nyomatékos eceterát is megemlítek, tehát hogy nagyon sok ilyen terület van még. Egy szóval aggasztó helyzet, és úgy gondolom, hogy elég könnyen tervezhetjük meg a jövőt kitekintve az ilyen veszélyekre. Persze nem könnyű éghajlati prognózist felállítani arról, hogy mondjuk az arról nem volt nehéz gondolkozni, hogy az észak meg a dél mikor esnek egymás torkának az olajkutok tulajdonlása miatt, de hogy milyen éghajlati kihatások lesznek, erről nehezebb terveket felállítani. Gyakran hasonlózzuk a civil és a katonai együttműködés fontosságát, jelentőségét, de megítélésem szerint ez a gépezet, ha gépezetnek nevezhetem, még nem elég eh, olajozottan működik, különösen a civil szervezetek eh, katonai kapacitásba való bevonását, integrálását tartom problematikusnak. Természetesen látni kell azt is, hogy a civil társadalom, a civil szervezetek nem rendelkeznek a technológiával, a repülőgépekkel, szállítógépekkel, hajókkal, rohamcsónakokkal. Az USA-ban, gondoljunk arra, Katrina hurikán után New Orleans-t a katonai ö, építészek és mérnökök építették újjá, hiszen a civil területen erre kapacitás nem állt fel. Azt hiszem, hogy ezzel fel is használtam a rendelkezésemre álló 10 percet, de hát nagyon sok mindent tudnék még mondani. Összességében még annyit szeretnék elmondani, hogy azzal számolok, hogy kollégáim is egyetértenek velem abban, hogy ez az a kérdéskör, amelyel a mi albizottságunk foglalkozik. Mondhatni a dolog lényegébe talál, ez a kérdésfelvetés, és ha nem mi, akkor ki gyakorolna nyomást az Európai Unió belső struktúráira annak érdekében, hogy kitekintése legyenek ezekre a szempontokra. Azért, mert nem csak azért, mert ezek a problémák fontosak, jelentőségteljesek, hanem azért is, mert a Lisszaboni szerződés expressis verbis szól arról, hogy a kérdésekkel foglalkoznunk kell és így remélem, hogy mindenki, akit érdekel ez a kérdés, együttműködik majd velem. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most az árnyék jelentéstevőnek, Polek úrnak adom meg a szót. Ő az egyedüli árnyék jelentéstevő, aki itt van ma. Egyet értek Tarant úrral abban, hogy nagyon fontos ez a kérdés, és nekünk, mint albizottságnak mindenképpen foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel. Azt hiszem, hogy szinte elfelejtettük már, hogy Szorana úr mit is mondott öt évvel ezelőtt. Ő azt mondta, hogy a klímaváltozás egy nagyon fontos biztonsági kihívás, amelyel a világnak szembe kell ma néznie. Sajnos a pénzügyi és a gazdasági válság egy kicsit elfordította a figyelmet e nagy kihívástól más kihívások felé. Az ENSZ főtitkára Ban Ki-moon 2009-ben a válság kellős közepén azt mondta, hogy az emberiségnek kevesebb, még tíz éve van ahhoz, hogy a visszafordíthatatlan válságot megoldja. Tehát ugye nagyon kevés már az időnk, és a klímaváltozás kihívásai hatalmasok. Én úgy gondolom, hogy a klíma és a különböző természeti katasztrofák részét kell, hogy képezzék a biztonsági és védelmi politikának, és szinergiában kell más politikákkal együtt megvalósítani ezeket a politikákat is. A katonai elemzők azt mondják, hogy a politikai instabilitás fenyeget tettsége is növekszik, és ez megnöveli a terrorizmus veszélyét és a fundamentalizmust is növeli. Egyre költségesebbé válik ez az egész folyamat. Vagy most fizetjük meg ennek az árát, vagy később kell ezt megtenni. Azt is látjuk, hogy a közvélemény szintjén nagyon keves, keves, kevés vitát indítottak el e témákat illetően. Mit lehet tehát akkor tenni? Milyen lépéseket lehet tenni? Sokkal szorosabb együttműködésre van szükség az EU tagállamok között, valamint az információt cserék ket is fel kell gyorsítani. Az Egyesült Államok, a BRIC országok, Kína, Brazília természetesen, Oroszországgal is konzultálni kell a természeti katasztrófák terén. Egy korai felismerő és riasztó mechanizmus kell létrehozni a klímaváltozás és a természeti katasztrófák terén. A természeti katasztrófák fenyegették az ellenőrzést is az adott helyszíneken. Az Európai Unión belül a katonai ágazatot sokkal inkább fenntarthatóvá, energia hatékonyabbá kell tenni a katonai szerep is fontos a modern világban a azt látjuk, hogy már nem csak az inváziók ellen kell felépni katonai szinten, és a katonai segítség több szintű fenyegetettséggel kell, hogy szembe nézzen a migrációval is többek között. Nagyon kevés az időnk és a jelentésünk. Ez a jelentés segíthet abban, hogy konkrét akciókat indítsunk, és a közvéleményben tudatosítsuk, hogy milyen nagy fontosság ez a probléma. Köszönöm. Losing asszonynak adom meg a szót, aki szintén árnyék jelentéstevő. Köszönöm szépen. Nagyon nagy kíváncsisággal tekintek elébe, hogy milyen jelentés fogadunk el, és milyen irány vonalat tudunk megfogalmazni, főleg azért, mert ez a zöldek jelentése, éppen ezért arra szeretnék utalni, hogy a mi frakciónkat GUE NGL-nek, tehát a Nordic Green Lefty szerepel a frakció nevében, az NGL rövidítésben, tehát izgat bennünket, érdekelnek bennünket a zöld kérdések, és éppen ezért kíváncsi vagyok, hogy a téma értékelésében hol mutatkoznak köztünk a különbségek, és hol lesznek a hasonlóságok. Tudom, hogy a Védelmi és Biztonsági Albizottság tagjai vagyunk, de mindig a comprehensive approach, az átfogó megközelítés hívei vagyunk, éppen ezért egy másik irányt is fel szeretnék mutatni e kérdés taglalása kapcsán. Ugyanakkor nem szeretném, hogy bárki is azzal vádolna, hogy egy teljesen baloldali, radikális képvis- álláspontot képviselek. Ezért A német Bundestag, a német szövetségi parlament um, tudományos uh, tanácsának jelentéséből idézek, amelyet a pártosság árnya sem érhet. Ezzel a kérdéssel a tudományos tanács már foglalkozott, és ebből szeretnék idézni. A jelentés amellett érvel, hogy az ipari országok uh, vállalják a rájuk háruló felelősséget az okozói elv alapján, valamint a jelentés azt mondja, hogy az ipari államok belső biztonsága alapján orientálódó az EU politikájában testet öltő megközelítés egyoldalú, rövidtávú és reakciós. Ez a jelentés arra is felszólít és emlékeztet, hogy az szocioökonomiai helyzet kihívásaival nézünk szembe, amelyek az éghajlatváltozásból erednek. Ezen felül pedig fontos mondja a jelentés, hogy a védelmi kiadásokat csoportosítsuk át a fejlesztési segélyekre. Idézek, a katonai kiadásokat a prevenció megteremtése érdekében a fejlesztési segély irányába kell átcsoportosítani. Nos, ez a jelentés azt hiszem, hogy mindenki számára világosá teszi, hogy az éghajlatváltozásnak szociális és biztonsági problémái is vannak, aspektusokat is felvet. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a társadalmi gazdasági, tehát a szocioökonómiai kihatásaival is törődjünk az éghajlatváltozásnak, biztosítsuk, az érintett területek víz, élelmiszerellátását, és azt hiszem, hogy így tudunk leginkább megfelelni az éghajlatváltozásból eredő, az EU politikáira háruló kihívásoknak. Köszönöm. Jó, Mr. Zemke. Köszönöm szépen, Zemke úr. Więc jeśli można, to ja chciałem do mm, tej propozycji... Ha megengedik, akkor Taran úr bevezetője kapcsán szeretnék néhány kisebb javaslatot tenni. Azzal kezdeném, hogy vannak fenntartásaim azonban. Nem tudom, hogy ez a jelentés igazából megfelelő jelentés-e. Itt két különböző dologról kell beszélni, még akkor is, hogyha kapcsolódnak egyrészt, a, ha jól értettem, a klímaváltozás következményeiről beszélünk egyrészt, és a természeti katasztrófák következményeiről. Itt nem feltétlenül erőszakos, erőteljes jellegű természetes természeti katasztrófákról, de azonban ne felejtsék el, hogy vannak olyan természeti katasztrófák is, amelyek nagyon hirtelen következnek be, váratlanok. Tehát tegyünk különbséget a dolgok között. Továbbá, itt a parlamenten belül nagyon sok bizottsági ülésen Ugye arról beszélünk, hogy hogyan segíthet az Európai Unió például katasztrófák idején milyen támogatást nyújthat például a haiti földrengés vagy a magyarországi árvizek esetében, és minden alkalommal olyan érvelések is elhangzanak, amelyek unió ellenes érvek. Ugye például azt mondjuk, hogy ha fel akarunk lépni a természeti katasztrófák ellen, akkor az Európai Uniónak ugye segítenie kell, és segít is, de ez túl messzire is mehet sok esetben. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogyha fel akarunk lépni a természeti katasztrófák ellen, akkor az idő, az időszerűség is nagyon fontos. Haiti esete is ezt mutatja. Az Európai Unió számára Haiti e, esete egy nagyon keserű példa volt a jelentéstevő ugye nagyon jogosan mondja azt, hogy az Európai Uniónak alapokra van szüksége, alap, olyan alapokra, amelyekkel hirtelen, váratlan esetek kapcsán is segíthet, hozzáférhet. Az Európai Unióban azonban valódi problémák vannak, amelyek nem teszik lehetővé, hogy hirtelen lépjünk és koordinált módon lépjünk akkor, amikor arra szükség lenne. Szeretném aláhúzni azt, hogy minden eszközt fel kell használni, amelyek rendelkezésekre állni, mert egy természeti katasztrófa esetén nagyon sürgősen hozzá kell férni a mm, rendelkezésre álló pénzösszegekhez nem lehet újabb eszközöket felállítani, biztosítani kell például a vízellátást, vagy a szállítást. Az én javaslatom tehát az, hogy világosan fel kell tenni azt a kérdést, hogy az Európai Uniónak megvan-e a szükséges kapacitása mindehhez, és a gyakorlatban hogyan is áll a helyzet. Kit, mit lehet mobilizálni katasztrófák esetén? Köszönöm, köszönöm. Nos, úgy hiszem, hogy még ha ez egy provokatív téma is, ez egy nagyon izgalmas és aktuális téma is, éppen ezért üdvözlöm ezt a jelentést, hiszen az a feladatunk, hogy a valóságra adjunk választ. És ez a valóság minnyájunk életét érinti. Ugyanakkor számomra ez a civil-katonai együttműködés kérdését is felveti, és talán érdemes volna valamilyen szabályt találni annak érdekében, hogy a civil erőket és a katonai erőket olyan helyzetbe hozzuk, hogy közösen reagáljanak. De ugyanakkor úgy gondolom, hogy a megelőzés, a prevenció is egy olyan kérdés, amelyről a jelentésnek szólnia kell. Amikor a krízis során adunk választ, és mondjuk a természeti katasztrófa szintjén arra volna szükség, hogy konkrét szabályokat állítsunk fel, hogy milyen módon tudunk közösen választ adni az ilyen katasztrófákra, és nem, hogy ne egy tagállam adjon választ, hanem sok tagállam adjon választ, hatékonyabban lépjen fel. Voltak már olyan események, amikor két-három tagállam közösen lépett fel, nyújtott segítséget. És ilyen módon talán csökkenteni lehet a károk hatását. Hiszen, hogyha megvizsgáljuk, minden évben vannak áradások, néha földreng, néha hurikánok száguldanak végig a szárazföldön, meg lehet nem Európában, de mondjuk Ázsiában és az USA-ban igenis vannak hurikánok. Talán egy biztosítási rendszeren kellene gondolkoznunk, amelyel a természeti katasztrófák által okozott károk költségét lehetne csökkenteni. Tovább megyek. Talán a legjobb gyakorlatok, a best practices egy listájára volna szükség, hiszen sok tagállam konkrét lépéseket tett annak érdekében, hogy a természeti katasztrófák kérdését kezeljék, és talán az Európai Unió szintjén alkalmazott és követett legjobb gyakorlatok listájából mások is tanulhatnának, azok, akik mondjuk nem annyira felkészültek e területen. Úgy hiszem, hogy izgalmas jelentés tervezettel van dolgunk, és remélem, hogy nem ideológiai alapon csatározunk majd a jelentés vitája kapcsán, hiszen konkrét és úgymond a józan paraszti ész által kívánt intézkedéseket tesz a szükségesé. Köszönöm. You have the floor. Tarándúr önél szó parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm ezeket az észrevételeket. Annyit szeretnék mondani, Lőzing asszonynak, hogy néha a tagállamok mondjuk akár a takarékosság ö, időszakában is költenek a védelmi költségvetésükre. Jelentésemmel arra szeretnék lehetőséget tenni, hogy ezt a kérdést másként vizsgáljuk meg, illetve hogy lehetővé tegyük a kettős felhasználást, hogy az olyan katonai eszközöket, amelyeket esetleg nem használnak fel, bevonhassuk a természeti katasztrófákra adott válasz intézkedésekbe, és ilyen módon a természet vagy az éghajlatváltozás által létrejövő katasztrófákra gyorsabban, hatékonyabban választ tudjunk adni. Mondjuk tíz évvel ezelőtt a mozambiki eseményekre gondolok. Itt a katonákat, magukat és a katonai erőforrásokat is kitűnően fel lehetett használni civil célokra. komplex jogi és szervezési problémákkal állunk itt szemben, hiszen a haiti földrengés után nem vetették be a katonaságot. Pedig az ivóvíz problémát az amerikai uh, haditengerészet uh, szakértői egészen biztos, hogy hatékonyabban oldotta volna meg, mint ahogyan az ENSZ különböző odatelepített ügynökségei és az ő beszállítóik ezt megoldották, vagy hát felemásan oldották meg. De vannak pozitív példák, és ne feledkezzünk meg ezekről sem. Például az Európai Unió jelenleg a Sahel eh, régióba egy békefenntartó missziót készít elő, és az ilyesfajta tervezésnek az alapját korábbi fellépéseink adják. És hogyha figyelembe veszük, hogy itt a tisztelt házban mi vita történt, és az, amit az elnök asszony Nikolaj asszony mondott, hogy fontos a civil katonai együttműködés, 2006-ban pont a Bárnyi jelentés foglalkozott ezzel, Azt hiszem éppen ezért érdemes visszatekinteni erre a jelentésre, érvényesek-e még a kijelentései, avagy elértük-e már a céljait. Zárom is már mondandómat. Úgy gondolom tehát, hogy a fő kérdés az, hogy hogyan lehet a biztonsági kihívásokat a konfliktus ciklusba integrálni. Mi tartozik ide? Az előjelzés, a megelőzés, a krízismenedzsment, az újjáépítés, és bizonyos esetekben a nemzetépítés, a nation building, hogy csak néhány fokozatát említsem ennek. Mi tartozik ide? Adatgyűjtés, elemzés, analízis, szakpolitikai tervezés, krízismenedzsment igazgatás, talán a legjobb gyakorlatok átadása, vagy egy ilyen lista fölállítás, amelyről ön beszélt, és persze a kapacitásépítés. és e tekintetben kell áttekintenünk a meglévő elért eredményeket, és azt, hogy elég hatékonyan dolgozunk Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves kollégák, a menetrend ezzel a jelentéssel kapcsolatban. A tervezetet először május 29-én vitatjuk meg, a módosítások benyújtásának határideje június 20, június 28-án vitatjuk meg újra a tervezetet, és a tervek szerint az EFED-ben szeptemberben kerül ez majd elfogadásra, pontos dátumot még nem tudok, és novemberben pedig a plenáris napi rendjére kerül, tehát van bőven idő arra, hogy egy jó jelentést készítsünk. Köszönöm szépen. Napirendünk következő pontja pedig az egységes európai égboltra vonatkozó jogszabályok végrehajtása. Örömmel üdvözöljük Kirillov kollégánkat, a jelentés felelősét, és rögtön meg is adom neki a szót, hogy mondja el a tervezettel kapcsolatos gondolatait. Nagyon szépen köszönöm a szót, elnök asszony. Az egységes európai égbolt egy nagyon ambiciózus uniós kezdeményezés, mint mindannyian tudjuk, és az ötlet, hogy egy ilyen közös égbolt megszülessen, egy igazi egységes európai égbolt, ez valóban nagyon ajánlatos. Az Európai Parlament képviselői gyakran vesznek már észre pozitív változásokat az elmúlt években, és természetesen ez az egyik cél. És ez egy olyan kezdeményezés, ahol a, megjelenik a hozzáadott érték, és ezt a polgárok is érzékelhetik. Természetesen ezt ki kell alakítani, és még a fejlesztésnek korai fázisában vagyunk. Nagyon komoly akadályokat, illetve dugókat kell elkerülnünk az égbolton. Ebben az albizottságban mi azt nézzük meg, hogy milyen hatásai vannak ennek a kezdeményezésnek a katonai vonatkozásokat tekintve. Tudjuk persze, hogy a katonai vonatkozás, ugye a katonaság a legfontosabb használója az égboltnak, és nagyon sok kisebb, nagyobb repülőgépről beszélünk. Nagyon fontos a légierők együttműködése abban, hogy elérjük a végső célt, és nagyon fontos a biztonságos, békés együttműködése a légierőknek a közös európai légtérben. E, a, persze a szabályok nem vonatkoznak a katonai gyakorlatokra és gyakorlatokra, Azonban azt látni kell, hogy az SES e e vegye figyelembe ezeket a politikai előírásokat, és a tagállamok katonai felhasználói is vegyenek részt a döntéshozatalban, illetve megvalósításban, amit ez a kezdeményezés jelent. És ez természetesen tükrözi azt a véleményt, amelyről most vitatkozunk. Tehát a legfontosabb összefüggés ennek a polgári és katonai együttműködés, valamint annak biztosítása, hogy az esélyes e jogszabályok és a jogszabályok megvalósítása során figyelembe vegyük azt, hogy ez fontos a katonaság számára. Az európai védelmi hatóság mandátumot kapott, hogy jobban részt vegyen a Cezárban. Ugye a Cezár az a technológiai és kutatási karja, úgymond ennek a kezdeményezésnek, és a mandátumnak az a célja, hogy hatástanulmányt is készítsen a Cezárról a védelmi közösség számára, és hozzon létre egy fórumot a legfőbb katonai szereplők számára. Az én tervezetem rámutat, hogy milyen módon járulhat hozzá a Eurocontrol, a NATO mindehez, és hogy milyen nagy szükség van az interoperabilitásra a tagállamok között, egyrészt, másrészt a polgári és a katonai szereplő között. A nagyobb interoperabilitás és az infrastruktúra közös használata jelentősen hozzájárulhat a költségek csökkentéséhez is, és pozitív hatása lehet a környezetvédelemre is. A Cezár alkalmazása a az körülbelül 77 milliárd eurót eredményezhet, ez 25 százaléka a teljes projektnek, és ez egy nagyon fontos összeg akkor, amikor a gazdasági válság a meghatározó, tehát ezt egy korai fázisban kell megvalósítani pragmatikus módon, oly módon, hogy a rendszer megfelelő időkeretben valósuljon meg arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy vannak kritikus összefüggések is, ugyanis hogyha nem koherens módon lépünk, nem koherens módon cselekszünk, akkor ö, ö, természetesen meghosszabbodik ö, a végrehajtás, és ez komoly költségeket okozhat. Úgyhogy a legnagyobb kihívás a katonai oldal számára, hogy mi hamarabb befektetéseket eszközöljön az új technológiákba, és ebben a véleményben felhívom arra is a figyelmet, hogy meg kell találni a módját annak, hogy minél hamarabb reagáljon a katonaság, a honvédelem ezekre a kihívásokra, és legyen olyan légierő, amely valóban érdekelt ebben, és motivált különösen a nagyobb repülőgépekkel, hogy csatlakozzanak ezekhez a ehhez a kezdeményezéshez, és hát vegye figyelembe ennek a pénzügyi összefüggéseit is. Köszönöm, és hát örömmel hallgatom meg a kollégáimat. Köszönetet szeretnék mondani az Európai Védelmi Ügynökségnek, a Eurocontrolnak, az SGU-nak, és természetesen az Európai Bizottságnak is mindegyikükkel nagyon gyümölcsöző vitákat, párbeszédet tudtunk folytatni, és ez optimistává tesz engem, ami az egész projekt megvalósítását illeti, beleértve még azt is, hogy az a benyomásom, hogy az együttműködés szakértői szinten a NATO, NATO szakértőkkel nagyon jól működött. Néha mi politikusok bonyolultabbá tesszük a dolgokat, de most az volt a benyomásom, hogy az együttműködés működik. Kösz... Köszönöm szépen, Evgeni. Most pedig Umberto Rossi, katonai szakértő következik a bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen az albizottságnak, hogy meghívta a bizottságot erre a vitára. Ez egy nagyon bonyolult terület, az egységes európai égbolt katonai vonatkozásaira gondolok számomra. Ez egy nagy kihívás. Már 2000-ben elkezdtük ezt a munkát, most 10 percben természetesen nagyon nehéz mindezt összefoglalni, már előre is elnézést kérek. Most miért és mikor kezdődött az egységes erői égbolt tal kapcsolatos munka. Ahogy említettem, 2000 körül indultunk, és abban az időben az volt a követelmény, hogy próbáljuk meg a légi közlekedésben a, csökkenteni a dugókat. 2010-2020-ra szerettük volna az elvárásoknak megfelelni. Éppen ezért a bizottság számos kezdeményezést indított, és abban az időben az volt a forgatókönyv, nem mondanám azt, hogy drámai volt a forgatókönyv, de elég bonyolult volt, ugyanis az Európai Uniónak 27 tagállamában különböző jogszabályok léteztek, ugye szuverén légterek léteztek, ezeket koordinálni kellett, és ez egy hatalmas kívás volt, nagyon nagyok voltak a költségek is ezen a területen a hatékonyságot is biztosítani kellett a rendszerben. Ezen kívül arra is szükség volt, hogy koordináljuk, ahogy ezt Kirillov úr nagyon korrekten el is mondta, tehát koordinálni kellett a légterekben a különböző szereplők szerepét, tehát a civil és a katonai szereplők szerepét is, a tevékenységket, és amikor elindult ez a munka, szinte mm, nem is létezett ez az együttműködés, szinte befagyasztották ezt az együttműködést, éppen ezért a az üzemeltetés során erre is gondolni kellett. Nem volt semmiféle interakció a katonai és a civil tevékenységek között. Éppen ezért az első része a közös, az egységes európai égboltnak, tehát a kezdetekben elindult ez a munka, 2004-ben létrehoztuk a jogi keretet a különböző technológiai eszközök javítására is került sor az ATM rendszeren belül, tehát a légi közlekedés irányítása terén, és elfogadtuk az úgynevezett rugalmas légtér fogalmát. Ez egy olyan elv, amely azt jelenti, hogy a légterek nem katonai vagy civil tevékenységek alapján működnek, hanem a valódi szükségletek, valóságos szükségletek alapján Természetesen továbbra is az volt az érzés, hogy a követelmények növekednek a légi szállításban, ú, éppen ezért új kezdeményezéseket kellett elindítani. A Cezár 2-t így megalapította a bizottság. Három, vagyis bocsánat, öt pilléren alapult ez a munka. Először is a rendszer teljesítmény szintjét kellett megnézni biztonsági szempontból, kapacitás szempontból, környezet és költséghatékonyság szempontjából kellett vizsgálni tehát a rendszert. Aztán a technológiát is egy kulcsfontosságú eleme volt ennek a Cezár programnak, akkor, amikor elindult ez a program. Új kompetenciákat, hatásköröket kapott a JASZA a biztonság terén. Aztán foglalkoztunk az ATM rendszerrel, tehát a légiközlekedés irányításával a repülőtereken és a repülőterek kapacitása is nagyon fontos volt, mert sok esetben ugye itt is a dugók akadályozták a munkák, munkát. Bevezettük a gate-to-gate elvet is. A Cezár 2 programnak az egyik eleme az volt, hogy az európai égboltot, légtereket fragmentáljuk. Voltak olyan, tehát elindítottunk egy olyan rendszert, hogy közös szabályok alapján bizonyos légterek csoportosultak, és részét képzik az ATM hálózatnak. Az európai hálózatnak specifikus funkciói vannak, és a repülőterek ellenőrzése is része az ATM hálózati rendszernek. Most pedig, ha megengedik, néhány szót még mondanék a katonai vonatkozásokról, e, a katonai részvételről ebben a nagyon bonyolult témában. Kirillov úr már elmondta, hogy melyek a fő agályok a katonai téren az elkövetkezendő évekre vonatkoztatva, Ugye itt költségvonzatok is vannak, a, ami a Cezár program technológiai elemeit illeti a katonai felhasználásra. Ahogy hallottuk, 7,1 eh, milliárd eh, dos lenne ez a program. El kell mondanom, hogy a kezdetek óta nagyon sokat tettünk már, de természetesen nagyon körültekintően kell eljárnunk az ellenőrzés területén, és a katonai szakértők is úgy gondolják, hogy sokkal világosabbá, átláthatóbbá kell tenni a CESAR programban a katonai részvételt, annak a költségeit. Itt a tanácsnál is volt egy előadás a jelenlegi helyzetről, a, az, azokról a döntésekről is szó volt, hogy mit is kell a tagállamoknak tenniük. Nagyon sok volt a nagyon sok vita folyik itt az utóbbi hónapokban már egy témával kapcsolatban. Azt is elmondhatom, hogy a civil és katonai együttműködés továbbra is kulcsfontosságú elem marad, hogyha egy egységes európai égboltot akarunk megvalósítani, és amely a légi közlekedés főbb követelményeit veszi figyelembe a polgárok számára. Természetesen másrészt ott vannak a biztonsági és védelmi missziók, amelyeket szintén el kell látni. Az egységes európai égbolt hármas programja már hosszú távú szükségleteket vesz alapul, és úgy gondolom, hogy a katonai együttműködés továbbra is a további jövőbeli döntéseknek fontos eleme marad. Azt hiszem, hogy, hogy röviden leírtam azokat a főbelemeket, amelyek a katonai vonatkozások kapcsolatosak. Ha vannak kérdéseik, akkor azokra szívesen válaszolok. Köszönöm szépen, az árnyék jelentések felelősei kapják meg a szót. A néppártból először. Nagyon szépen köszönöm. mivel közel vagyunk egymáshoz. A parlamentu, to oczywiście... E, Brüsszelben gyakran egy autóval megyünk a parlamentbe, úgyhogy a véleményem az csak egy irányba mutathat. Ez a véleménytervezet, amit Kirillov úr bemutatott, valóban nagyon jó, és tegnap lehetőségünk volt, megvitatni a néppárban egy előkészítő találkozón, és őszintén szólva semmi különösebb kifogásunk nem volt. Valóban örülök, hogy Kirillov úr úgy döntött, hogy hangsúlyozza, milyen nagy szerepe van a légtér szereplőinek, különösen a katonai szereplőknek, e, és bárkinek, aki egyenruhát visel, tehát bármilyen használó, nem feltétlenül katonai, de hasonló funkcióval rendelkezik. És szeretném felhívni a figyelmet még egy formális szempontra is. Én úgy látom, hogy ezt a véleményt azokon a dokumentumok, azokból a dokumentumból kiindulva készítette elő, amelyet a bizottság dolgozott ki. De nem láttam nem hivatalos változatát, ugyanis legjobb tudásom szerint ilyen még nem volt, és az illetékes bizottság, a közlekedési bizottság jelentéstevője készíti ezt, és még nem volt módunk arra, hogy ezt megnézzük, de azt tudom, hogy több napra van szükség ahhoz, hogy a fordítási munkálatokat be lehessen fejezni. Úgyhogy reméljük, és reméljük azt is, hogy ez inkább csak egy formális kérés, és esetleg a határidőt egy héttel meghosszabbíthatjuk a módosítók benyújtásához, és ha ez így lesz, akkor lesz bőven időnk, de megint csak nem hivatalosan tudom, hogy nem sokat mond a jelentés a kettős felhasználásról, tehát a double use-ról, a katonai és a polgári felhasználásról, úgyhogy a mi véleményünk messzebb megy, mint maga a jelentés, de úgy gondolom, hogy több időre van szükségünk. Ugyanis lehet, hogy az illetékes bizottságban történik valami, ami azt teszi szükségessé, hogy beavatkozzunk, vagy a véleményünket még kibővítsük bizonyos pontokon. Úgyhogy a határidőket meg kellene hosszabbítani egy héttel a módosítások benyújtására. Köszönöm szépen. Én is köszönöm öné a szó, asszony. Nagyon szépen köszönöm a szót természetesen. Nekem sincs több dokumentumom, mint Liszek úrnak, úgyhogy csak erre a véleményre tudok hagyatkozni. A benyomásom az, hogy ez valóban egy nagyon komplex kérdéskör, és nagyon sok szempontot egyesít magában. Például, ha megnézzük, és a bizottság képviselője is elmondta, hogy kihasználja a légteret. Ugye korábban nagyon komoly katonai igény merült fel a légtér használatára vonatkozóan. Én azt gondolom, hogy elkerülhetetlen, hogy a katonai szereplőkkel is tárgyalásokat folytassunk, azonban én úgy értettem a véleményt, hogy itt fontos az együttműködés, a polgári légiközlekedés és a katonai, nem tudom, hogy ezt minek használják, a légi erő vagy légi közlekedés között, nem tudom, hogy kell ezt mondani, a biztonság és a légbiztonság összefüggéseiben. És hát természetesen ez a vélemény, ahogyan azt Tarant úr is elmondta, ugyanazt a logikát követi. Ugye abból az a kiinduló pont, hogy a katonasság forrásai jelentősek, és hát akkor a logika azt követeli, hogy nézzük meg, hogy a katonai forrásokat hogyan lehet más területeken is hasznosítani. Ez persze stringens, de hát ez abból is következik, hogy a katonaság ugye nagyon komoly forrásokkal rendelkezik, és a polgári terület meg éppen, hogy nem és én mélyen meg vagyok győződve arról, hogy a katonaságnak, a, a, haderőnek, és most megint Tarant úrnak mondom, a másik témával kapcsolatban. Ez egy teljesen más a feladata. Tehát a, a honvédelem az ö, ö, politizál a honvédelmi forrásokkal, és nem katasztrófa ö, ö, védelemre kell ezt feltétlenül fordítania. Tehát a logika a mi szempontunkból a vélemény értékelésekor az, hogy a polgári légteret, a polgári légbiztonság lehetőségeit erősítsük, és a biztonságot növeljük, és több pénzt fektessünk ebbe, mint a katonai lehetőségekbe és ez szerepel ebben a véleményben. Köszönöm szépen. Thank you, Köszönöm szépen, Grollenberg asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, ez egy nagyon érdekes javaslat, és biztos vagyok abban, hogy itt komoly szinergiát lehet elérni a katonai és polgári együttműködés terén, ami érdekel, és ez kérdés is, hogy mi történik akkor, ha megsértik a légtérre vonatkozó szabályokat. Ugye ez, amikor orosz repülőgép lépett be a finn légtérbe, akkor kiellenőrzi ezt, kifoglalkozik ezzel. Tehát le van-e ilyen jogszabály a közös légtérre vonatkozóan. Tehát mi történik a nemzeti légterek megsértése esetén, és hogy ez közös probléma, vagy ez továbbra is tagállami kérdéskör marad? I have also... Nekem is van egy kérdésem. Tegnap a Galileóról beszéltünk, és ott is szó esett a katonai és polgári együttműködésről, nagy összegekről beszéltünk. Most egy másik projekt van a napirenden, az Egységes Európai Égbolt, mind a kettő régi projekt, és mind a kettő nagyon sokba kerül. Jelenleg még nehéz az Unió számára finanszírozni mindezt, és hogy tényleg mind a két projektet megfelelően finanszírozza. De még akkor, amikor a Cezár létrejött, Szóval szeretném tudni, hogy mi a katonai oldal hozzáállása, hogyan kívánja hasznosítani, használni a közös európai légteret, és hogyan, lehet, hogyan akar együttműködni a polgári légierővel. Ezt a bizottságtól kérdezném majd. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönöm szépen mindenkinek, az árnyék jelentések felelőseinek is az elmondottakat. Köszönöm az értékelő szavakat a véleménytervezettel kapcsolatban. Először is azt szeretném mondani, hogy egyetértek azzal, hogy még nincs meg az illetékes bizottság anyaga. Nekem sincs meg egyébként. Úgyhogy biztos, hogy majd, ha ez megvan, akkor sokkal mélyebben ki kell térni bizonyos kérdésekre és én is úgy gondolom, hogy bizonyos dolgokat változtatni kell, így a határidőket is, hogy lássuk, hogy mi is történik, illetve hogyan tudunk inputot adni az illetékes bizottságnak, fölösleges hangsúlyozni. Azt a nagyon fontos tényt, ez a kulcs elem és ezt a bizottság is elmondta. Ez a polgári és katonai együttműködés. Azért, mert ez egy második lehetőséget ad, új lehetőségeket nyit meg, hogy sokkal hatékonyabban lehessen használni az európai légteret, és ez az oka, hogy nekünk politikailag is elő kell segíteni ezt a projektet, hogy gyorsan megvalósuljon, hogy érvényesülhessenek a hatások. Ismételten szeretném felhívni a figyelmet a koordináció szerepére. Látjuk már, hogy pozitív lesz a hatás, és hogy tudjuk alkalmazni a tapasztalatokat a katonaság, a katonai oldal érdekében is. Ami tényleg nagyon fontos, az, az, az a további rugalmasság, ami megjelenik majd, és én amikor találkozom a az érintett kollégákkal, akkor el szoktam mondani, hogy néha frusztráltnak érzem magam, ugyanis a katonai eh, gyakorlatok más hatással járnak, de egyszerűen nem volt még eh, más lehetőség arra, Úgyhogy nekünk bátorítani kell az együttműködést, eddig erre nem volt lehetőség, hogy olyan hatékony legyen, mint eddig, illetve még produktívabb, még termékenyebb, úgyhogy csak támogatni lehet a bizottság hozzáállását ebből a szempontból. Ami pedig a légtér megsértését illeti, azt hiszem, hogy ez nem a finn kolléganő kérdezte ezt. Azt hiszem, hogy a légtér megsértése, ami a katonasságot érinti, az egy másik ügy. De majd meg kell né- szeretném én is hallani a bizottság véleményét ezzel kapcsolatban. Ez a kérdés, hogy meg kell próbálnunk világosabbá tenni, hogy módokat kell találni arra, hogy segítsünk a katonai oldalnak, ugyanis ez nem lesz könnyű, ami az egyes országok igényeit, szükségeit, leteit illeti. Nagyon, vannak olyan országok, ahol nagyon komoly repülő, légierő van, komoly paramilitáris felszerelések. Ugyanakkor mindannyiunk érdeke az együttműködés. Mint mondtam, nem várunk komoly nehézségeket a kereskedelmi eh, eh, légi erőt, repülőgépeket illetően, de eh, tekintettel kell lenni az európai költségvetésre, és én csak kérdezek. Biztos, hogy van lehetőség és mód arra, hogy segítsünk azoknak az országoknak, amelyek pénzügyi nehézségekkel szembesülnek ezekben a nehéz időkben, és motiválni is kell az országokat, hogy előálljanak sokkal, hogy sokkal gyorsabban valósítsák meg az elmondottakat, és akkor az eredmények is jobbak lesznek, és tényleg megvalósul az igazi egységes európai égbolt. Köszönöm. Rossi úrnak adom meg a szót a bizottság képviselőjének. Köszönöm szépen, elnök asszony két kérdést látok itt felsejleni egyszerre. Az egyik egy technikai természetű kérdés, a légtér megsértéséről. Itt különbséget kell tenni a védelem, illetve a légtér igazgatás között. Ez két különböző terület. Az első az egységes európai égbolt, ra vonatkozik, illetve a Szízárra, ennek a technológiai pillérére. De van kapcsolat persze a légtér védelemhez is, hiszen amikor a katonaságot kérjük, hogy biztosítsa a légteret, akkor az ATM hálózat lép érvénybe. Ami a jogi szempontot illeti, semmi sem változott. A légtér felelőssége továbbra is a tagállamok, légtér védelmének felelőssége továbbra is a tagállamok feladatában áll, akik a NATO-hoz fordultak ezzel. Ha jól tudom, ugye a Lisszaboni szerződés 28. szerződése szól erről. Tehát világos ez a kérdés, a jogi szempontok világosak, és éppen ezért nem kell erről a kérdésről hosszabban beszélni. Ami a költségeket illeti, a Cézár költségeit illeti, és hát világosan kell fogalmaznom, és nagyon sajnálom, hogy nem volt lehetőségem arra, hogy pontosabban beszéljek arról, hogy a Cízár mi is, mifán is terem, de voltak éppen először is definíciós fázis volt, aztán a meghatározási fázis, végezetül pedig a végrehajtási fázis. Nos, 30 milliárd euróról beszélünk, ez adja a legnagyobb aggályt a jelenlegi recessziós krízis során, ezt tartjuk a legaggályosabbnak. Nos, tehát a Cézárt, a Cézárt az európai ATM hálózat valós szempontjai alapján építették ki, tehát nem csak a saját kedvünkre dolgozgatunk ki új technológiát, nem, egy olyan technológiát dolgozunk ki, amelyet az növekedő, megnövekedett légiforgalomból származik. Nos, a Cezár két szempontot vesz figyelembe, a fő terve, a civil és a katonai igényeket is. A múlt csütörtökön a védelmi felelősök találkoztak, és így, így mindent megtesznek annak érdekében, hogy a szezárt megfelelő időben lehessen kiépíteni. Ez nagyon fontos, mert hogyha ezeket a technológiákat az európai országokban nem szinkronizált módon építjük ki, akkor ez jelentős költség többlethez fog vezetni. Ezért a katonaságot mind a tervezés, mind a technológia képítése során be kellett vonni. Remélem megválaszoltam a kérdést. Igen, köszönjük szépen. Kedves kollégák, kicsit szokatlan, hogy a fő jelentés nélkül vitassuk meg a véleményt, de néhány nap múlva uh, számítunk Foster úr jelentésére. Ha jól értem, a fordítás volt problematikus. Márciu, május 16-án 12 órakor van a határidő, mire a módosítókat be lehet nyújtani. Azután május 29-én vizsgáljuk meg ezt a véleményt újra, és valószínűleg eh, június 7-én vagy 18-án fogadja le a jelentés, az, jelentést az AFET, és július 9-én és 10-én pedig a TRAN szavaz, és a szeptemberi plenáris napirendjére kerül ez a jelentés. Emlékeztetek mindenkit arra, hogy május 8-án rendkívüli ülést tartunk délelőtt, és rendes ülésünkre május 29-én kerül sor délelőtt és délután. Más dolog nincs a napi rendünkön, ezzel lezárom az ülésünket, és mindenkinek szép napokat kívánok. Okay.